már a további együttműködést. Köszönöm. Euh, Köszönöm az előadónak. Így ezt a vitát lezártuk. Mielőtt a következő vitára áttérnénk, bejelentése van a francia illetékes hatóságok. Nóra Bera asszony euh, jelölték ki Michel Dantin úr helyében, mert Michel Dantin úr euh, államtitkár, lesz, és a csere július 16-án lép életbe. Prend acte que, conformément à l'article 7, paragraphe 2 de ami az EP tagok választását illeti, közvetlen választását, július 17-től két másik francia képviselőt is felváltja két új küldőt. Zsalői Kotinyi, az EP tagja volt, Eszter Grillier asszonyt helyettesíti, Danten úr szintén július 17-én fogja helyettesíteni az előző francia képviselőt ha senki nem támadja meg, Bera Tomá, Kotini, Danten képviselők teljes joggal válnak EPI képviselővé, hogyha a nyilatkozatot aláírják, mégpedig azt, hogy semmi olyan más funkciót nem tültenek be, ami ellentmondana, összeférhetetlen lenne az EP képviselői poszttal. Most a, az egyperces hozzászólásokra térünk át. Záborszka asszony egy percben. Merci beaucoup, madame la présidente. Rada by som využila túto príležitosť a pripomenula platiť nové znížené stropy na tarify rúmi... Ami a roaming stratégiát illeti, ezek eh, korlátozva lettek, hogyha nem lenne